ezen kérdések megvitatásában a mentelmi jog felfüggesztését, avagy fenntartását illetően, ami a parlamenti képviselőkre vonatkozik, az európai parlamenti képviselőkre. A mentesség nagyon régóta született meg, mint jelenség, nem közvetlenül választották akkor még az európai parlamenti képviselőket, első alkalommal erre csak 1979-ben került sor. A mentesség azonban azóta létezik, amióta az Európai Parlamentben voltak olyan képviselők, amelyek, akiket ö, nemzeti parlamentjeik delegáltak. Ez pedig azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők mentességének védelme természetesen kiterjed a nemzeti parlamenti képviselők mentességére is. Párhuzamosak ugyanis ezek a rendszerek, azonban kicsit megváltozott a helyzet, úgyhogy ezért akarjuk feltenni ezt a kérdést ma, és a cél a mai workshopon az, hogy ismerteinket bővítsük ebben a témában. Először is a mentesség reformálása során milyen irányba is induljunk el. Először is azt szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet egyes Európai Uniós tagállamokban, de nyilván a mai napon minden egyes tagállamról nem tudunk eszmecserét folytatni, azonban megteszünk minden tőlünk telhetőt, több példával éltünk Lengyelország, Németország és Olaszország példájával szeretnénk élni ez alkalommal. Azt szeretném kérni önöktől, hogy próbálják meg ma a kérdést széles spektrumban tekinteni. 28 tagállamunk van. Amikor a jogi szakbizottságban az immunitásról van szó, bizony 28 különböző jogrendszerrel kell szembenéznünk. Mert ahogy említettem, a közösségi szinten a mentesség közvetlenül a nemzeti parlamenti képviselők immunitásához kapcsolódik. Úgyhogy még egyszer szeretném Önöket szeretettel üdvözölni itt, szeretettel üdvözlöm a szakértőinket, és el szeretném mondani, hogy külön öröm számomra, hogy egy volt európai képviselőt is körünkben üdvözölhetek, aki szakbizottságunk elnöke volt, Giuseppe Gargánio úrról van szó, üdvözlöm Önt, hiszen sokat dolgoztunk együtt már korábban. Tudom, hogy mindig örömmel jön vissza az Európai Parlamentbe, mindig nagy öröm ö, Önt itt látni körünkben. Kedves kollégák, ahogy említettem, nyitott az ülésünk, tehát mindenki szót kérhet, mindenki kérdéseket tehet fel. Először is Klaus Offermann urat fogjuk meghallgatni, aki korábban a kutatási főigazgatóságnál dolgozott, oktató is volt, az Administratív Tudományok Egyetemén Németországban. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy utaljak rá, hogy ez a tanulmány, amit vezettem akkoriban, ezt írásban is megkapták most. Néhány dolgot azért szóban is megismételnék, néhány dolgot pedig már az elnök úr is ismételt, úgyhogy biztos rá fognak jönni, hogy mi az, amit ismétlek. Tehát a parlamenti tagoknak a mentességi joga. Ez a demokratikusan legitimitált államban gyökerezik a 18. századtól kezdve a terminológiát illetően. Hagy mondjak valamit, amit immunitásnak, mentességnek hívunk, az általában két részre oszlik. Először a szólásszabadság és véleményszabadság, mint parlamenti képviselőjog, a másik pedig a büntetőjogi és letartóztatás eljárási büntetlenségi joga a parlamenti képviselőnek. A legtöbb nemzeti jogban ilyen kettős jog az immunitás, tehát az egyik maga a sértetlenség a hivatalgyakorlás, akkor a másik pedig más büntetőjogi eljárások során a börtönzés tilalma, letartóztatás tilalma, stb. Az alkotmányok és a törvénykönyvek különböző fogalmakat alkalmaznak a különböző nemzeti jogokban, ezért aztán nagyon nehéz több nyelvűség szempontjából megközelíteni ezt. Például gyakran irresponsibilitének nevezik franciául ezt az immunitást, aztán remélem jól ejtem, indemnitét, vagy Verfolgungsfreiheit németül, vagy freedom of speech angolul, vagy non-accountability Nagy-Britanniában. Ez az első aspektus, A második aspektus az inviolabilité franciául, inviolabilitá ö, olaszul, és németül immunitét névre vagy unfair Folkárbárkájt névre hallgatni, angolul pedig inviolability. Tehát már ezek a többnyelvű elnevezések a különböző tagállamokban mutatják, hogy mennyire összetett ez a téma, de nagyon sok tagállamban a második aspektus, a büntet hetetlenség az eljárások során, csak részben valósul meg, erről majd még hallani fogunk ma. Ezek a különböző nemzeti fogalmak, ezért már eleve nagyon komplex megközelítést jelentenek a parlamenti képviselők számára itt az Európai Parlamentben, attól függően, hogy melyik országból, melyik tagállamból érkezik a képviselő. Történelmileg hogyan alakult a helyzet? Hagy utaljak az ókori Rómára, ahol már a népi tribünön a szólók külön jogokat élveztek, de maradjunk a jelenben. Jelenleg az európai parlamenti képviselők immunitása a jogállamisághoz, illetve egyéb faktorokhoz kötődik, aminek a gyökerei a francia forradalomban nyúlnak vissza a 18. századba. De a brit parlamentnek 1379-ben volt egy ülése, ahol ahol második Richardnak a botrányos ö, udvarbeli viselkedését ítélték el. Ennek kapcsán született egy jogi aktus, amely közvetlenül a királyra vonatkozott, és az udvari alkalmazottakra. De aztán, akit elítéltek ennek keretében, annak a király maga megbocsátott, felülbírálta a House of Commons ítéletét. Ez lehetővé tette azt, hogy a parlament és a House of Commons teljes mértékben szabadon dönthessen és vitatkozhasson, anélkül, hogy korlátoznák a jogukat. Így valósult meg a freedom of speech, a szólásszabadság, már a 16. században, a, mely kimondja, a Bill of Rights kimondja ezt a jogot, és kizárja azt a lehetőséget, hogy bármely felsőbb hatalom beleavatkozzon a parlament munkájába. Aztán a második része az immunitásnak a büntetlenség, annak is brit gyökerei vannak, de itt polgári panaszok miatt nem lehet senkit letartóztatni, ez az alapja. Franciaországban a francia forradalom után fölismerték, hogy ha a parlamentben valaki véleményt nyilvánít, akkor annak menteséget kell biztosítani, büntethetetlenséget. És Mirabeau 18. századi jogjavaslatára történt. Ez minden egyes parlamenti képviselőnek nyújtotta ezt a büntethetetlenségi jogot. Aztán ezt a második aspektust aztán továbbfejlesztették és pontosították, mi szerint A bíróságok élhetnek ezzel, a büntetlenségi jog biztosításával. A francia alkotmánya 18. században az első olyan alkotmány Európában, amely lefektette ezt a fogalmat, és ma is él még ennek a alkalmazása. A megfogalmazás nyilván kicsit finomodott, de azt mondja, hogy letartóztatási parancsot ki lehet adni parlamenti képviselő ellen, de azonnal informálnia kell, és csak akkor lehet az eljárást lefolytatni, hogyha a bíróság először dönt arról, hogy a kereslet jogos. Aztán a parlamenti immunitás Franciaországban igazából a brit modellt veszi alapul, és az a szerepe, hogy a parlamentnek a szerepét erősítse a többi állami szervvel szemben, például egy forradalmi kontextusban. Ott például az állami szuverenitásnak a biztosítása a cél. Nagyon fontos, hogy már Montesquieu is felismerte ezt. Utána a parlamenti immunitást Európa többi országa is bevette a jogrendjébe. Úgy tűnik, hogy a francia modell alapján, ahol, ahogy mondtam, két részre osztották az immunitás fogalmát. Figyelembe véve ezeket a történelmi fejleményeket, elmondhatjuk, hogy a mentességnek a fogalma és az ehhez kapcsolódó eljárások az Európai Parlamentben az európai képviselők mandátumának hátterében értelmezhetők. Egyébként nem az Európai Parlament, hanem a gyülekezet ö, kerül megemlítésre a fogalomban, hiszen akkoriban ö, még, ö, szuv, még nem a parlamentre szabták ezt a jogszabály, jogszabályt. 1962-ben aztán megszületett az a név, hogy, és elnevezés, hogy Európai Parlament. A parlamenti képviselők szerettek volna nem gyülekezetként, nemzeti parlamentek küldötteiként összeülni, hanem külön európai parlamentként, mint ez bevet volt más nemzetközi szervezetekkel kapcsolatokban is, de az új elnevezés 86-ban került elismerésre a tagállamokban, onnantól jelenik meg a szerződésekben és egyezményekben az Európai Parlament elnevezése. De a mentességhez való jog nem jelent ugyan meg az alapszerződésekben, de a hozzájuk csatott jegyzőkönyvekben már igen. A Lisszaboni szerződés 291. cikke azt mondja ki ma, hogy a tagállamokban az Európai Parlament képviselői élvezik azokat a mentességi jogokat, amelyek szükségesek a mandátumok betöltéséhez a jegyzőkönyvvel összhangban. Ez a jegyzőkönyv, amit annó egyszer elfogadtak, ez még mindig érvényben van, és alapvetően nem módosítottak a szövegén. Ez a jegyzőkönyv, amely az európai közösségek előjogairól szól, a 9-es és 10-es cikkekben hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament tagjai immunitást élveznek. A jelenlegi megfogalmazást felolvasnám. Hogyha a mandátuma betöltése során egy európai parlamenti képviselő kijelentést tesz, vagy véleményének ad hangot, amiatt nem ítélhető el. Ez az Európai Parlament ülés szakára vonatkozik az Európai, az Európai Unió bármely tagállamában mentességet élvez. A képviselő és egyik tagállamban sem állítható bíróság elé. A képviselők később ezt kiegészítettek azzal, hogy az ülések egyik ülésről a másikra való utazás során is illeti a mentesség a képviselőket. 1965. Az elnök úr már utalt rá, Az európai közösségek még mindig a nemzeti parlamentek delegátusaiból álltak, és minden egyes tagállamban külön immunitási jogi aktus volt érvényben. Ez jelenik meg a, az alábbi idézett jegyzőkönyv tízes cikkében. Az általános és közvetett és közvetlen választások 76-ban következtek be, ez megváltoztatta azt, hogy hogyan választják az európai parlamenti képviselőket, most már közvetlenül, ezt mindenki tudja. Erre vonatkozik a szerződés hatos cikke. A parlament tagjai az 1965. április 8-án lefektetett jogi aktus uniós előjogait élvezik. Ennek megfelelően a jegyzőkönyv 9 és 10 cikke továbbra is érvényben van, eh, az összes európai parlamenti képviselőre nézve. Tehát a közvetlen választások bevezetése után is érvényben marad ez a két cikk. Az Európai Parlament eljárási szabályzata is utal erre a jegyzőkönyvre. Mivel a tagállamokban eltér az immunitás értelmezése és interpretálása, ezért a jegyzőkönyv 9 és 10-es cikk kén más és másféleképpen vonatkozik az európai parlamenti képviselőkre, attól függően, hogy melyik tagállamból érkeznek. 1983. Az Európai Parlament elkötelezte magát, hogy felülvizsgálja az említett jegyzőkönyvet, annak érdekében, hogy az új parlament szükségleteihez igazítsa ezt és egységesítse a mentességre vonatkozó jogszabályokat. Akkor született egy jelentést, készült egy tanulmány, ezt illetően a különbözőségek felszámolására. De a tanács nem hozott soha döntést a jegyzőkönyv 9 és 10. cikkének megváltoztatásáról ennek ellenére. Amsterdami szerződés. Van egy új bekezdés a szerződésben, amely azt mondja, hogy ha a bizottság és a tanács beleegyezik, akkor a parlament szabja meg a saját képviselői számára a jogköröket és feladatokat. Az ember azt várta volna, hogy ide beillesztik végre az immunitás kérdését, de nem. Aztán akkoriban részt vettem az európai parlamenti képviselők munkájának segítésében, és megszületett egy négyes és ötös cikk, amelyet 2003. júniusában jóvá is hagyott a parlament, amely azt mondja ki, egy képviselő, egy kijelentés, vagy kijelentési gesztus miatt nem ítélhető el, amelyet munkája során alkalmaz. És a mentesség felfüggesztése csak bírósági kérésre ö, valósítható meg. Az ötös cikk azt mondja, hogy a személyes szabadság korlátozása csak az Európai Parlament jóváhagyásával történhet, és ha bebizonyosodik a vád, akkor vethető büntető jogi eljárás alá az Európai Parlamenti Képviselő. Ez a négyes és ötös cikk biztosítja azt, hogy a jegyzőkönyv 9 és 10-es cikke érvényét veszthesse ez a primér jogi intézkedés. De a tanács megint csak nem fogadta el az új megfogalmazást 2005-ben. Az Európai Parlament képviselőségének jogállására vonatkozóan. 2006-ban azonban az Európai Parlament megint csak a 65-ös jegyzőkönyvet nek a módosítását kérem ezt a tanástól, de ennek továbbra sincs eredménye. Ez azt jelenti, hogy még mindig az 1965-ös jegyzőkönyv alapján folyik a mentesség megítélése és eljárása. Aztán hagyj egyezzem meg, hogy az Európai parlament mentesség felfüggesztését csak egyetlen esetben kérte 1976 előtt, de a közvetlen választások megvalósulása után megnőtt a mentességi felfüggesztések száma. Például látszik itt a 2005-ös felmérésből, hogy mely adat, mely esetekről van itt szó, hány esetről, és miért kérték a mentesség felfüggesztését. A legtöbb esetben arról volt szó, hogy egy képviselő bizonyos kijelentése, vagy lépése, cselekedete a hivatal betöltése során az jogsértő-e. A értékeléskor egyébként minden, mindig figyelembe veszik, hogy fennáll-e annak a gyanúja, hogy egy politikailag motivált humus persecutiones áll fönt a képviselővel szemben. A jegyzőkönyv 10 cikkének megfelelően ki kell vizsgálni, hogy ülésezette éppen akkor a parlament, amikor a képviselő az adat kijelentést tett te, mert az ülésszak alatt a parlamenti képviselők mentességet élveznek, ez azt jelenti, hogy a nyári szünet alatt és az öt éves mandátumok alatt az alakuló üléstől kezdve mentességet élveznek. Ami a szakbizottságokat illeti, Akkor kezdődik a mentesség, amikor a képviselőt megválasztják a szakbizottság tagjává. De ezzel az állásponttal kapcsolatban nem született még döntés. Tehát a jegyzőkönyv 10 cikkének értelmében a mentesség akkor is vonatkozik, hogy ha a képviselő a kijelentést az előtt tette, hogy megválasztották volna, ez azért van így, mert így védik a parlament szabályszerű működését, és így védik a jogalkotási testületnek a függetlenségét. Ez megjelenik az Európai Parlament eljárási szabályzatában is, amely azt mondja, hogy a parlamenti immunitás nem személyes előjoga a képviselőknek, hanem garanciája a parlament függetlenségének, mint teljes jogú ülésnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Offerman úr. Bardzo interesujące zakreślenie historii. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a történelmi áttekintés, amely a parlamenti mentességgel foglalkozott. Nagyon jól, nagyon jól körvonalazta azt is, hogy mire terjed ki ez a mentelmi jog, és mire nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy különböző jogszabályok vannak érvényben a különböző tagállamokban, illetve nagyon köszönöm azt is, hogy rávilágított a Formulus Perseculis elvére. Ezt meg is fogjuk vizsgálni a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésének kérdése kapcsán. Köszönjük szépen ezt a történelmi és elméleti eszmefuttatás. Most pedig tekintsünk a jövőbe, mit tegyünk annak érdekében, hogy megfelelően alkalmazzuk ezt a mentességet. Azt hiszem, hogy figyelme, figyelembe kell venni a helyzet változását, és a szabályokat is meg kell változtatni ennek fényében. Ami az európai parlamenti képviselők mentelmi jogát illeti, meg fogjuk hallgatni Giuseppe Kárkáni urat, tessék, megadom a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Külön köszöntet kell mondanom, mert igaz, hogy tényleg az a megtiszteltetésért, hogy ennek a szakbizottságnak voltam az elnöke, sőt, igen, magas szintű képviselőkkel dolgozhattam együtt, mint például te is. Már többször is kiemeltük azt, hogy szükség van arra, hogy az immunitásról részletes eszmecserét folytassunk, ugyanis ez a téma vitásá vált a politikai válság során, és más jelentést is kapott, mint a parlamenti képviselet során, az elmúlt évek során. Úgyhogy ez a más jelentés nagyon fontos, hogy megvitatásra kerüljön. Ezért külön köszönöm ezt a lehetet, lehetőséget, hogy megvitathatjuk ezt a problémát. Az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek is nem csak, hogy homogén jogalkotást tudtak létrehozni, hanem rögzíteni is tudták azokat az objektív kritériumokat, amelyek rendkívül kényesek a parlamentek számára. El kell mondanom, hogy a 2004-2009-es mandátum során már egy eléggé homogén útmutatást, irányzatot fogalmaztunk meg. 2009-2014 során viszont az előző ciklusban a bizottság egy egészen más negatív irányt kezdett képviselni, főleg olyan határozatokkal a bíróság részéről, amelyek negatívan befolyásolták a parlamentet. Az immunitás, hogy még egyszer elmondjam, minden demokratikus rendszerben jelen van, és védi a jogalkotói autonómiát, nem csak egyes parlamenti képviselőkét, hanem az egész parlamentét is. Csak a teljes mentesség teszi lehetővé azt, hogy félelem nélkül véleményüket alkothassanak a képviselők. Egy rendkívül liberális, illusztris tudós, Ralph Darendorf elmondta, hogy, és idézek, a parlamenti demokrácia elveszítette azt az erőt, ami mindig is jellemezte, és visszafordította ennek növekedését, és szinte álparlamenté tette. A különböző hatáskörök elválasztásának elve a kormány, a parlament és a bíróság vonatkozásában meghatározta különböző felelősségi köröket ezeknek az előjogoknak, a, a parlamenti előjogoknak a védelme alapvetően fontos, hogy a parlament szuverén szerepét betölthesse. Minden európai országban, de főleg Olaszországban, el kell mondanom, és ki kell emelnem ezt, a válság gyakorlatilag ezeket a különböző hatásköröket felborította, és az állam jobban kiemelkedett, mint ahogy a többiek. Ez pedig azt a kockázatot rejti magában, hogy nem lesz legitim az a demokratikus működés, amelyet a nép képviselőinek biztosítani kellene. De aztán a, a bíróság jelentősen megnövekedett Európában, és tevékenységi köre különböző területekre is kiterjedt, olyanokra, amelyekre korábban nem volt így. Ez a régi privilégiumokat is érintette. Itt tehát a jogalkotói hatalom válsága alakult ki. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a téma, amivel van foglalkozunk, rendkívül fontos, és pontosan meg kell határoznunk tehát az immunitást gyakorlatilag nagyon fontos, hogy az egész intézmény függetlenségét biztosítsuk, minden más hatalommal szemben is. Gyakorlatilag, hogyha nincs immunitás, ugye erről is beszéltünk már többször az egyes képviselők részéről, ennek bizony van jogi kihatása is. Ezért aztán az immunitás a demokrácia fejlődésével, mint elv, teljes mértékben létjogosult. Azt mondják ma, hogy ez az előjog már nem aktuális, ugyanis nem csak egy valakinek a kezébe összpontosul a hatalom, vagy csak néhány kiváltságoséba. Azonban nagyon fontos, hogy minden demokratikus rendszerben létezzen ez, mert a bíróság egy úgynevezett üldözési politikát is folytathat. Nagyon sok tudós és politikus értékeli ezt így, úgyhogy stabilizálni kell azt, ahogyan a parlamentnek el kell járnia. Nagyon sok határozata az Alkotmánybíróságnak, illetve az Európai Bíróságnak alátámasztja ezt a feltételezést. abszurd privilégium lenne esetleg az, hogyha parlamenti képviselők egyetlen egy személyt kiemelve abszolút büntethetetlenek lennének. Hogyha nem az egyesekre gondolunk, hanem a nép szuverén képviselőire, akkor viszont autonómiát kell biztosítani a parlamentnek. Ma a parlament védelme nyilván nem tér el semmiben attól, ahogyan ezt a korábbi évszázadok során tették. Szükség van az egyensúly megtartására. Nagyon fontos dolgokat szeretnék két példával illusztrálni. Hogy ebből különböző következtetéseket levonhassunk. Néhány hónappal ezelőtt az olasz szenátusban egy AA nevű szenátort kiutasítást előkészítő őrizetbe vettek. Azzal a váddal, hogy csőd büntetét követte el, egy olyan cég javára próbált megszavazni bizonyos jogalkotói javaslatokat, amelyek a védelme, amely a védelme alatt állt. És aztán ezt a kiutasítást előkészítő őrizetbevételt azzal indokolták, hogy ismételten előfordulhat, hogy hasonlóképpen fog eljárni bizonyos gyanús törvények támogatásával. Itt olyan példát láthatunk, ahol a jogalkotói folyamatba beavatkozik egy másik hatalom. Azt hiszem nem kell semmi kommentál ehhez. Szükség van tehát arra, hogy a parlamenti képviselő megakadályozunk azban, hogy a jövőben ilyen jellegű tevékenységet végezzen. Egy másik példa a, egy olyan képviselőt érint, akit Gabriele Albertininek neveznek, és akit beperelt egy bíró rágalmazás miatt ugyanis negatívan bírálta a bíró kihallgatási módszerét, ugyanis a gyanúsítottat délután négy órára hívta be, és aztán egészen az éjszakában nyúlóan hallgatták meg. Pedig meg lehetett volna ezt oldani rövidebben is. Albertini képviselő a gestápóhoz hasonló módszerhez hasonlította ezt, de ugyanezt a megállapítást tett a gyanúsított is. Azonban csak a képviselőt perelték be, úgyhogy itt megint csak olyan eljárásról van szó, ami nem megfelelő. Most ami az immunitást illeti, nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Mi történt? A bírót végül is egy másik helyre helyezték át, nem csak emiatt az eljárás miatt, hanem más okok miatt is. Ezeket az eseteket azért vetettem fel, mert talán fontos lehet elgondolkodni azon, hogy a különböző funkciók betöltése mit is jelent. A képviselőnek az volt a feladata, hogy ellenőrizzen dolgokat. A parlamentben az állampolgárok képviselete, illetve a parlamenten kívüli is rendkívül fontos, mert a népet képviseljük el kell ismerni azt, hogy a modern demokráciákban a politikai vita nem csak a parlamentekben folyik, hanem bárhol máshol is, a különböző kommunikációs csatornákon, mint például az interneten, és ami a jegyzőkönyv 8. cikkét illeti, meg kell vizsgálnunk, hogy ez milyen esetekben alkalmazható. A parlamenti képviselők feladatai rendkívül széles körűek és kiterjedtek. Az európai képviselők közvetlen választottjai az állampolgároknak. Így pedig a nyilvános vitákban is részt kell, hogy vegyenek, hogy a civil társadalom képviselőivel eszmét cseréljenek, főleg ilyen kényes helyzetben mint az európai konstrukció folyamata. A kompetens szakbizottságnak pedig értékelnie kell a tevékenységüket, értékelniük kell, hogy milyen politikai releváns tevékenységet végeznek a közérdek szempontjából. Úgy gondolom, hogy a képviselői feladat nem csak a saját konkrét parlamenti tevékenységére vonatkozik, hanem mindenféle nyilatkozatra is, amely politikai kijelentéseket tükröz. Az Európai Parlament képviselőit tehát védeni kell, következésképpen bármilyen nyilatkozatot is tesz a képviselő gazdasági, szociális témákban, értékelendők. A parlamentnek bizony értékelni kell ezeket, ahogy már erre utaltam korábban is, nem csak a parlamenten belül, hanem kívül is. 2011. szeptember 6-án egy határozat született a bíróságban, egy képviselő vonatkozásában, olyan tevékenységét illetően, amely a parlamenten kívül is a nyolcadik cikkre utaltak, hogy milyen funkciókat tölt be az illető. Gyakorlatilag attól függően, hogy mit nyilatkozik egy képviselő, meg kell gondolnia, hogy milyen véleményt alkot a nyolcas cikk értelmében, ahogy már korábban is említettem, olyan nyilatkozatot lehet csak tenni, amelyek nem szubjektívak, és amelyek megfelelnek a parlamenti képviselői tevékenységnek. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy végül is ez a lényegi kérdés, hogy a parlamentnek értékelnie kell azt, hogy a képviselők hogyan tevékenykednek úgy gondolom, hogy a parlamentnek joga van dönteni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. A szerződés 8. és 9. cikke értelmében. Nem szabad csak arra hagyatkoznunk, amit a bíróság dönt. A parlament döntéseinek orientálniuk kell a ezt, az, ezt a ö, bírósági döntést, nem a bírósági döntésnek kell minket befolyásolni. Szeretnék idézni egy professzort, egy jogprofesszort, aki alkotmányjoggal foglalkozik a Yale Egyetemen, Robert Borkot. Úgy tűnik számomra, hogy amikor egy alkotmány védelméről van szó, és a bírák kezébe kerül, ebben a könyvben elkerülhetetlen eredményekre jutunk. Nagyon fontos a demokratikus elv, amelyet az állam szervei képviselnek, de ugyanakkor a jogalkotói szervek, mint például a parlamentek, a demokráciát képviselik. A két elvnek nem szabad ö, egyik oldalra billenteni a mérleget. Pedig pontosan ez történt. A lehető legagresszívabb lépés történt, és egyáltalán nem demokratikus megoldások születtek. Meg kell tehát oldani egy rendkívül fontos problémát, hogy az antidemokratikus fellépések ellen hatékonyan intézkedjenek. Kedves kollégák, előfordulhatnak olyan problémák is, amik nem Európában léteznek. Tehát a parlamentnek szerepét és funkcióját be kell töltenie, és tiszteltbe kell tartatnia önmagát az e Európán belüli és kívüli térségben is, hiszen demokratikusan választott szerv és a népet képviseli. Köszönöm. Grazie, onorevole Gargani. E, Mieliśmy wielokrotnie okazję wymieniać poglądy z... Köszönöm szépen. Giuseppe Garganival többször lehetőségünk nyílt már e- ennek a kérdésnek a megtárgyalására különbözőképpen értelmezzük a jelenlegi szabályokat. Néha populista, protekcionista megközelítést hallunk, de nem ez a megfelelő. És gondolom, hogy ez a kérdés ismét terítékre kerül majd a vitában. Most pedig megadom a szót Sasha Hartnak, aki egy alkotmányjogi, komparatív alkotmányjogi szakértő, Maastrichti Egyetemről érkezett hozzánk, és azt kérem tőle, hogy mutassa be a parlamenti mentesség, mentelmi jog és az európai kontextus kapcsolatát. Thank you, Mr. Chairman. Um, honorable members of... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagyérdemű közönség előtt beszélhetek. A következőkben mind az emberi, emberi jogi a humán, az Emberi Jogi Bíróság, illetve az Európai Bíróság előtti kérdéseket meg próbálom megvitatni, illetve funkcionálisan közelíteni meg a parlamenti mentelmi jog kérdését. Nos, a tendencia kapcsán először is nagyon fontos megfigyelni az, hogy a parlamenti mentelmi jog tulajdonképpen két szinten érvényesül. A legtöbb rendszerben és az európai parlamenti rendszerben is ez a két szint egymás mellett létezik. Ezek a következők, az egyik a nem a felelősség, tehát elszámoltathatóság hiánya, illetve a sérthetetlenség, ez a két szint érvényesül. Ennek az értelmezése elég egységes az európai jogszabályokban. Az első a szólásszabadság a parlamenten belül, például a parlamenti szavazatok során, valamint a felszólalások során, illetve a mandátum gyakorlata során tett fellépések, illetve kijelentések tartoznak ide. A sérthet tehát e, a nem elszámoltathatóság az gyakran abszolút, örökös, ez azt jelenti, hogy a parlamenti mandátumot meghaladóan is érvényes, és e, nem lehet fölfüggeszteni. Ez azt jelenti, hogy még a mandátumot követően sem lehet e, a bíróság elé citálni a parlamenti képviselőt. A sérthetetlenség azonban a mandátumon kívüli tettekre és fellépésekre vonatkozik, amely nem feltétlenül kapcsolódik materiálisan, tartalmilag ahhoz, hogy valaki parlamenti képviselő. Tehát ez sokkal szélesebb körül, mint a nem elszámoltathatóság, azonban korlátozottabb is, hiszen csak bizonyos fellépésektől véd, például a letartóztatástól, vagy a szabadságvesztéstől. és a jogi fellépéseket korlátozza. Másodszorban időben is korlátozott, tehát az Európai Parlament esetében az ülés, ülés időszakát illeti, illetve az éves üléseket, valamint általában a mandátum lezártával bezárul ez a sérthetetlenség, és a képviselő elszámoltatható válik. És harmadsorban pedig felfüggeszthető a sértetlenség. Elég nagy a konszenzus a Európában és Európán kívül is, illetve az akadémiai területen is, hogy a parlamenti mentelmi jog keretében egy bizonyos szintű mentességre fontos, mentességre szükség van ahhoz, hogy a parlamenti képviselők a, a feladatukat elláthassák, Azonban eh, ez eh, nem felel meg a törvény előtti egyenlőségnek, illetve a második szint kapcsán elmondható, hogy minél szélesebb a mentesség, a jog, annál nagyobb a visszaélés kockázata. Ezért a bíróság általában azzal a kérdéssel áll szemben, hogy hol van a határ a szükséges és elfogadható mentelmi jog között, illetve az, e, a, a, a polgári jog hol sérül, ahogyan ezt az előbb is hallottuk. Hogyha megnézzük az európai e, emberi jogi bíróság esetjogát, két típusú jogszabályt, jogot találunk. Az egyik a hatodik cikk, amely az igazságos ügyhöz, bírósági eljáráshoz való jogot biztosítja. illetve a bírósághoz vagy való jogot, de ez ugye korlátozódik akkor, hogyha az immunitás az a hatodik cikket sérti. A második eset a tízes cikkhez tartozik, ez ugye közvetettebb, ez lefekteti a szólásszabadsággal kapcsolatos jogokat, de kimondja a második bekezdésben azt is, hogy felelősséget és feladatokat is hoz magával ez a jog. A parlamenti mentelmi jog általában nem jelenti azt, hogy ezt a jogot meg lehet sérteni. A Strasburgi Bíróság foglalkozott ezzel a kérdéssel, megnézte, hogy nagyobb szólásszabadságot élveznek-e a parlamenti képviselők, mint egy átlagos állampolgár, és ez különösen releváns kérdés, amikor a gyűlöletbeszédről van szó, vagy ilyen jellegű felszólalásról. A hatos cikkre szeretnék összpontosítani az ezzel kapcsolatos jog, esetjogra az idő szűke miatt. Ha az Európai Emberi Jogi Bíróság fő esete az, az A versus Nagy-Britannia, ez egy olyan eset, ahol a House of Commons az egyik választókerületet citált a bíróság elé, és ez jogtalannak bizonyult. Ennek kapcsán a nagyon hátrányosan érintette ez az érintett szemét, és ezért el kellett költözniük a lakóhelyükről, illetve más sajnos események is bekövetkeztek. Ezért a parlamenti képviselő ellen megpróbált egy bírósági eljárást indítani ez a személy. Az Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy a parlamenti mentelmi jog a bírósághoz való jogot korlátozza, tehát ez az alapvető szintje az emberi jogi bíróság eh, parlamenti mentelmi jog érvelésének, azonban érdekes látni azt, hogy a bíróság ezt módosította eh, későbbi esetjogában. ezt egy úgynevezett funkcionális kritériummal egészítette ki, ahol megnézte, hogy a parlamenti mentesség, mentelmi jog mennyiben korlátoz a bírósághoz való jogot, és megállapította, hogy ez csak akkor érvényesül, hogyha tartalmilag kapcsolódik a mandátumhoz az adott ügy. Tehát a, par- a parlamenti mandátum, a parlamenti funkció, kapcsolódik az tetthez, és a parlamenti mentesség még mindig jogosan korlátozza az Emberi Jogi Bíróság hatos cikkének kitételeit. Később a Koldova eset kapcsán, és két ilyen eset is van, egy olasz parlamenti képviselő leveleket küldött, illetve nevetséges ajándékokkal bombázott egy szemét, megvizsgálták ezt az ügyet, és ebben az esetben a bíróság úgy döntött, hogy az ilyen ö, levelek küldése, illetve nevetséges ajándékok küldése nem tartozik a parlamenti funkció hatáskörébe, illetve kimondta, hogy a parlamenti tevékenységgel való kapcsolat hiánya, illetve az arányosság szűken értelmezendő, illetve nem kapcsolódik a parlament megfelelő működéséhez sem. A kordovai ügyben hozott döntés illetve a hasonló ilyen döntések kapcsán azt mondhatjuk, hogy a bíróság nagymértékben korlátozta az első döntését, az A versus egy nagy, Egyesült Királyság ügyben. Hogyha megnézzük ezt a kritériumot, és megnézzük a nem elszámoltathatóság kérdését, tehát ez a parlamenti szólásszabadságot érinti elsősorban, illetve a tettek, fellépések, kijelentésekkel kapcsolatos szabadságot a mandátum gyakorlása során, esetleg a parlamenten kívül. Tehát, hogyha ezt megvizsgáljuk, illetve egyértelművé válik az is, hogy a nem elszámoltathatóság eh, néha nem érvényesül, tehát nincsen materiális kapcsolat. Azonban a második szint, a sérthetetlenség szintje majdnem mindig kudarcot vall egy ilyen teszten, hiszen olyan fellépésekhez kapcsolódik, amelyek nem kötődnek a mandátum gyakorlásához. Tehát, hogyha nem a fumus persiconisről beszélünk, tehát nem gondoljuk azt, hogy ennek a hátterében politikai érvek állnak, akkor a sérthetetlenség az Emberi Jogi Bíróság funkciális tesztjén elbukik. Ezt már jó pár ügy bebizonyította, például a Cakisis versus Görögország ügye, ahol olyan tettekről van szó, amelyet akkor követett el az adott képviselő, még mielőtt képviselő lett volna illetve az adott képviselő felesége gyermekellátási, gyermektartási kérdésben nem tudott a bírósághoz fordulni a mentelmi jog miatt. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy egyetlen egy olyan eset van, ahol a bíróság elismerte, hogy az elszámoltathatatlanság, illetve a sértetetlenség a mentelmi jog különböző formáit jelöli. Ez egy törökországi ügy, itt azonban a kérelmező török parlament tagja volt, és a, a, amiatt tett panaszt, hogy a parlament nem függesztette fel saját mentem jogát, így nem mehetett a bíróság elé. Általában azonban a többi esetben a parlamenti mentelmi jogról általánosságban beszélne, beszél a bíróság, és azt látjuk, hogy különböző következményekkel kell számolni a különböző mentelmi jogok esetében. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az elszámoltathatatlanság nagyjából biztonságos az Emberi Jogi Bizottság, az Emberi Jogi Bíróság előtt, hogyha az a fellépések, illetve tettek a parlamenti mandátum gyakorlatához kapcsolódnak. A sérthetetlenség azonban még nem elismert a bíróság által. If we now look at the case law of the Court of Justice of the European Union, ha megvizsgáljuk az Európai Unió Ön szerint. Az európai képviselők számára kellene létrehoznunk valamilyen immunitást. Olyat, ami nem kapcsolódik a nemzeti képviselők eh, immunitásához, mint ahogyan ez pillanatnyilag eh, a helyzet. Mivel gyakorta felmerül ez a probléma, legalábbis gyakorta a szakbizottsági vita során, ezért szeretném Gárgány urat, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Azonnal el szeretném mondani, hogy a 2004-9-es mandátum során, amikor is az a megtiszteltetést ért, hogy egy német képviselővel együtt készítettünk egy jelentést. Most nem emlékszem már a kollega nevére. és aztán a parlament kétharmaddal egyet is értett. Egyrészt az immunitás kérdése is felmerült. Ez a parlamenti tevékenységre utalt, nem pedig a nemzeti jogszabályokra. A tanács mivel sürgősen tisztázni kellett a fizetések kérdését, hogy minden képviselő egyforma javadalmazásba részesüljön, az immunitás kérdése sajnos ö, nem került rendezésre. Úgyhogy a kérdés az, hogy annak alapján, amit elmondtam, a képviselő, akkor is, ha nem a parlamenten belül tevékenykedik. És ugye nem a szakbizottságok keretén belül te, lép fel, hanem a képviselő olyan problémákról beszél, mint például, ami Patricellóra vonatkozott. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Tehát még ha másképp is kellene értékelni, a képviselőnek el kell tudnia mondani azt, amit gondol, mert ugye lehet polgári, gazdasági, társadalmi probléma, ami az állampolgárokat érinti. De ha például egy képviselő itt, a jogi bizottságban, vagy bármelyik más szakbizottságban az, igaz, az igazságról, az, a Törökországról, a fejlődésről, a bevándorlókról beszél, mivel fölteszik neki a kérdést, képviselőként nyilatkozik. Nyilatkozik a tévében, a sajtóban. Akkor, elnök úr, a szakbizottságnak úgy kell értékelnie, és erről már beszéltünk, Nyilván nem úgy kell, hogy fel, eljárjon, hogy korlátozza a ö, képviselő tevékenységét, hanem objektívan kell értékelnie, hogy tette vagy mondott valami olyat a képviselő, amit nem kellett volna. Tehát ebben az esetben a képviselőt értékelni kell, mert az egész Európai Parlamentről szó van. Nem tudom pillanatilag, hogy melyik európai ország fogadhatja a mentelmi jog felfüggesztését, de azt gondolom, hogy a legtöbb európai országban ez nem lehetséges, pontosan azért, mert az egész parlament élvezi a védelmet, nem csak az egyes képviselők. Tehát úgy gondolom, hogy van itt még tennivaló, ugyanis a teljes jogú jogalkotói tevékenység Európában a válság miatt erőteljes politikát kell képviselni, és a parlament, mint jogalkotó, még ha azt tudjuk is, hogy nem kizárólagos jogalkotó, teljes védelemre van szüksége, nem francia, német, olasz módon, mert az egy kicsit eltérő. Köszönöm. Yes, if I may briefly follow up on uh, what Mr. Akkor, amit Gargani úr az előbb mondott, igaza van, amikor olyan kijelentésekről van szó, amelyek a jegyzőkönyv 8 a szike alá eshetnek. Például a felelősségre nem vonhatóság, olyan kijelentések esetében, amelyek a parlamenten kívül hangzottak el. Egy olyan kritériumot kell találnunk, amely könnyen kiszűrheti azt, hogy a mandátum gyakorlása során elhangzott-e ilyen egyértelmű kijelentés. Gargani úr, amit mondott, az a kritérium, legalábbis ha jól értettem, mi szerint a parlamentert felbújtogatták-e, provokálták-e ez ügyben, amikor a kijelentés elhangzott. Ez tényleg nagyon fontos, és ezt meg is vizsgálhatjuk. De mi a problémás? A probléma az, hogy van egy 9-es cikke is a jegyzőkönyvnek, amely immunitással ruház föl parlamentereket olyan esetekben, amikor nem a parlamenti mandátumokat gyakorolják. És bizonyos országokban teljes mértékben immunitást élveznek a parlamenti képviselők, nem felelősségre vonthatók jogi értelemben. Vannak olyan országok, ahol a polgárjogi törvénykönyv sem alkalmazható ellenükben a mandátumuk idején. De aztán vannak olyan tagállamok, ahol csak a felelősségre nem vonhatóság elve van érvényben, amit Gargani úr említett. Például Hollandiát mondanám. Itt csak ez a rétege valósul meg a mentességnek. Tehát, hogyha egy holland parlamenter a mandátumának gyakorlásán kívül követel valamit, vagy tesz megjegyzést, akkor nem élhet mentességgel. Egy görög, vagy egy lengyel, vagy egy francia képviselő számára teljesen más a helyzet, mindegyiknek a saját tagállamát véve alapul. Ez egy olyan probléma, amit nem lehet megoldani azzal, hogy egy uniformizált interpretációt fogadunk el, vagy uniform kritériumot, amely kötelező érvényű lenne minden parlamenti képviselőre minden tagállamban. Szerintem ezt csak úgy lehetne megvalósítani, hogyha a 65-ös jegyzőkönyvet módosítanák. De ezt az előbb már hallottuk a német előadótól, hogy ez nagyon nehéz elérni a parlamentben. Dodam jeszcze gwoli informacji. Még egy-két kiegészítéssel élnék. Amikor egy európai parlamenti képviselőtől azt kérjük, hogy képviselőként szólaljon fel, akkor figyelembe vesszük azt, hogy hogy jelenik meg ez a kijelentés a televízióban, az újságokban, vagy hol, illetve európai parlamenti képviselőként kérdezték meg ezt a szemét, vagy valamilyen más funkció kapcsán. Gergeni úr beszélt a, az adott képviselő mentelmi jogáról, amelyet nagyon hosszú idő után felfüggesztettek, Albertini úr az ügyész ellenében szólalt fel. Kettő 2001-ben polgármesterként, és ilyen minőségében, ilyen funkciójában szólalt föl, nem pedig parlamenti képviselőként. Tehát ez volt a vitának a tartalma, a lényege, ez adja az értelmezési különbségeket. Tudni kell, hogy vannak olyan országok, ahol felléphet egy adott személy a büntető bíróság előtt, illetve polgárjogi bíróságok előtt is. Tehát nagyon eltérő helyzetek merülhetnek föl, így különböző érvek is érvényesülnek. Természetesen az Európai Parlament számára az lenne a legegyszerűbb, hogyha világos, egyszerű szabályok, normák érvényesülnének, és ezek érvényesülnének az európai parlamenti képviselők mentelmi joga kapcsán. Nem tudom, hogy van-e valakinek még kérdése az első kör kapcsán? Csak pontosítani szeretném, amit mondtam. Amikor valaki képviselő lesz, és arra mutalnék, amit mint tapasztalatot szereztem itt, a 99-2004-es időszakban, amikor megkérdeztek egy képviselőt a Strasbourg ülésem, volt egy uh, interjú, Mi felfüggesztettük a mentelmi jogot, mert általános kérdésekről szólt a kérdés, de utalt Európára, Olaszországra és a politikára. Két oknál fogva. Mert még akkor is, hogyha rendkívül ö, nehéz a határt megszabni. Amikor az ember képviselő, és kérdeznek tőle, azt azért teszik, mert bizonyos kérdésekkel foglalkozó képviselő. Azért nevez, nevetek, mert visszaemlékszem erre az időszakra. Tehát például nálunk a bíróság egy olyan kérdéssel kellett, hogy foglalkozzon, ami 8 évvel azelőtti időszak volt. Valami örökösödési kérdés volt, úgyhogy a TV ö, csatorna ö, megkérdezte tőlem, hogy hogy lehet az, hogy ilyen régi dologgal foglalkoznak. Már lehet, hogy egy csomó, egy, egy idő után már én se fogok élni, úgyhogy jó lett volna, hogyha ezt a dolgot még akkor megoldják. De tehát feltették nekem ezt a kérdést, mert akkoriban ismertem ezt az esetet, de nyilván kellett mondanom valamit. Még akkor is, hogyha nyolc éves ügyről volt szó. Aztán, ami az Albertini estet illeti, Nagyon furcsa módszerekről volt szó, ö, ilyen gestápószerű módszerekről. Hát ugye négy órára behívják ezt az illetőt, és még sincs, még se történik semmi, nem csinálnak semmit, csak húzódik a dolog. Tehát a precedensek igazak a parlamentre is. Akkor is, hogyha kinevezik már a képviselőt, és olyan esetről kérdezik, ami még az előtti időszakra vonatkozik, akkor is mond valamilyen véleményt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Giuseppe. Úgy gondolom, hogy most akkor átérhetünk a workshopunk második részére, ahol is látjuk majd, hogy milyen eltérőek a tagállamok jogrendszerei és itt három országgal fogunk foglalkozni, ahol rámutatunk a különbségekre, a mentesség által nyújtott védelmekre. Először Piotr Kebalski úrral kezdjük, aki a ö, lengyelországi szejmet képviseli, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselő Nagy örömmel szeretnénk tájékoztatni Önöket a lengyelországi parlamenti mentesség kérdéséről. Tudom, hogy nincs sok időnk, de a lengyelországi ö, különböző mentességi lehetőségekről, a hozzájuk kapcsolódó eljárásokról szeretnék szólni néhány szót a jelenlegi képviselőkre vonatkozóan Lengyelországban. Először is azt szeretném elmondani, hogy a lengyel alkotmány, amit 1921-es alkotmánynak nevezünk, olyan szabályokat tartalmaz, amelyek bizonyos immunitásokra vonatkoznak. Ezek a szabályok, az akkori szabályok elég eltérőek voltak, Azonban az úgynevezett a 92-es kis alkotmány ö, határozza meg a jelenlegi helyzetet. Tehát a 97-es alkotmány örökölte az úgynevezett kis 92-es alkotmány szabályait. Két cikk található a lengyel alkotmányban, amely a parlamenti mentességről szól, a 105-ös a fontosabbik cikk, amely a különböző szabályokat tartalmazza, és amely négyfajta immunitást tartalmaz a lengyel parlamenti képviselő számára. A másik a 108-as, amely a 105-ös rendelkezései alapján alkalmazható a szenátorokra is. hasonló a lengyel szenátorok immunitásához. A 105-ös cikk az alkotmányban tehát négy különböző fajta parlamenti mentességet tartalmaz. Először is a materiális immunitás, amely a privilégiumokról szól. A másik három fajta privilégium a sérthetetlenség másik három fajtája. Ami az alkotmányos elvek egyéb területeit illeti, az immunitás kapcsán. Láthatjuk, hogy Lengyelországban is, akárcsak a többi demokratikus országban nem személyes privilégiuma a képviselőknek, hanem szabad parlamenti mandátumhoz kapcsolódik az alkotmány 104-es cikkének megfelelően, hiszen a választó körzetükből választott képviselőkről van szó, egy közös jellemzővel, hogy függetlenül tudnak eljárni, mint képviselők. Tehát minden képviselőnek úgy kell eljárnia, hogy semmiféle fenyegetettség ne érintse a mandátuma során, semmiféle büntethetőségi veszély ne fenyegesse. Aztán az autonómia biztosítása, a parlamenti autonómia biztosítása. A lehető legmesszebb kell elmenni ennek biztosítása érdekében, de annál messzebb nem. Aztán 20 évvel ezelőtt a lengyel legfelsőbb bíróság idézőjelben rájött arra, hogy az immunitás az egyenlőség elvének egyik kivétele, ez az alkotmányban ma létező elv. Következésképpen a legfelsőbb bíróság kinyilatkoztatta, hogy ami az immunitást illeti, minden egyes szabályt szigorúan kell értelmezni annak érdekében, hogy az immunitás ne legyen tovább bővíthető, már ami az értelmezését illeti. A legfelsőbb bíróság egy jogi elvre utalt, exceptionis non sunt excedenta, vagyis, hogy nem lehet túl, túlságosan széles körűen értelmezni azokat a szabályokat, amelyek kivételnek minősülnek az összes többi alkotmányos szabályhoz képest. Most a materiális immunitásra szeretnék rátérni. Ahogy már említettem, ez a lengyel változata. A felelősségre vonás hiányának. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti mandátum körében végzett tevékenység során immunitást élvez a képviselő, de csak is akkor. Vagyis azon dátumtól kezdve, amikortól a mandátum számít, amikor a képviselő esküdtesz, és akkor ér véget, amikor a képviselő vagy a szenátor elhuny a mandátum végén. Ami rendkívül fontos, a tevékenység a parlamenti mandátum keretén belül. Ez a definíció. Hát ez nem igazán egyértelmű fogalmazás és szövegezés. Ezt a jogszabály, amely a parlamenti tevékenység leírásáról szól, a szenátorok és a parlamenti képviselők vonatkozásában kicsit tisztázza, ahol a beszédekre, a parlament előtt tartott beszédekre utal, a szakbizottsági ülésekre, illetve minden olyan tevékenységre, amely a mandátum gyakorlásához kapcsolódik. Ami nagyon fontos, ez az utolsó rész, amit most olvastam fel. A lengyel legfelsőbb bíróság jog gyakorlatának megfelelően minden tevékenység, amely közvetlenül a képviselői tevékenységből fakad, és a mandátum gyakorlásához kapcsolódik, úgynevezett materiális immunitást élvez. Azonban felmerül a kérdés, hogy ez csak a parlamenten belülre vonatkozik-e, avagy azon kívül is. 94-ben a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy nem csak a szakbizottság gyűlés ilyenként kifejtett tevékenységekre vonatkozik ez, hanem a külső tevékenységekre is. Tehát a szenátus vagy a parlament épületén kívüli tevékenységekre is. Nos, hogy ez a materiális immunitás vonatkozik-e erre, a bíróságnak ezt ki kell próbálnia, és van-e valamilyen kötelezettség ami jogként a képviselőkre vagy a szenátorokra vonatkozik. A gyakorlatban ellentmondásos ez a téma. Mi a helyzet a médiákkal? Tehát amikor interjúkat adnak, vagy véleményt alkotnak ezek során. Nem volt egyértelmű, hogy ilyenkor védeni kell-e a képviselőket, ugyanis a médiákban való megjelenés nem csak a képviselőkre vonatkozik. A legfelsőbb bíróság joggyakorlatában azonban van egy eset, amikor felülvizsgálták álláspontjukat, és úgy nyilatkoztak, hogy a szenátorok vagy képviselők mandátumának gyakorlására vonatkozó első cikk második bekezdését idézték, ami arra vonatkozik, hogy milyen tevékenységet folytatnak olyan intézmény képviseletében, amelyhez tartoznak. Tehát, amennyiben a médiákban adott nyilatkozat a mandátumhoz kapcsolódik-e, vagy képviselői tevékenységéhez. Ez eléggé összetett terület, és a joggyakorlat még egyáltalán nem koherens ezen a téren. Ez az egyik legfőbb probléma, amit a közeljövőben Lengyelországban meg kell oldanunk, ami az immunitásra vonatkozik, és még pontosabban a materiális immunitásra. Ami a különböző tevékenységeket illeti. A képviselő, a képviselőház, a szenátor a szenátusban vonható felelősségre. De hát ez inkább ilyen szimbolikus, és ez a szabály az etikai felelősségre terjed ki, ami a képviselőket illeti. Persze vannak súlyosabb szankciók is, hogyha például valaki nem megfelelően viselkedik a plenárison vagy szakbizottsági üléseken. Ami itt fontos, az az, hogy az alkotmány lehetővé teszi azt, hogy bíróság elé állítsanak egy képviselőt, még parlamenti képviselő tevékenysége keretén belül is, abban az esetben, ha egy harmadik fél jogait sértik, hogyha például megsértik. Ebben az esetben a mentelmi jogot fel lehet függeszteni mindkét házban, és felelősségre lehet vonni, sőt, bíróság elé is idézni. további privilégiumok, az úgynevezett ö, ö, formális ö, immunitás. A 105. cikk negyedik bekezdéséről van szó. A képviselőhez felhatalmazása nélkül nem lehet felelősségre vonni a képviselőt. Ez a választásokat követő bejelentést illetően már védi a képviselőt. Aztán jobb is, mint a materiális mentesség, mert nyilván a bejelentés napja megelőzi a funkciók betöltését jelképező napot, illetve a az eskünapját. Olyan képviselőkről is van szó, akiket mondjuk először választottak meg, de olyanokról is, akiket újra választottak. Ez egy olyan szabály következménye, amely azért született, hogy a mandátum nem a választások végével kezdődik, hanem az első ülésen, amely a választások után megrendezésre kerül. A védelem a mandátum végén jár le. A 105-ös cikk negyedik bekezdése rendezi ezt is, és a képviselő kérheti és lemondhat mentelmi jogáról. Ebben az esetben formális immunitásról van szó. The House cannot, well, mm, uh, defend. És ezt követni kell mindkét háznak. Ha a képviselő úgy dönt, hogy saját maga mond le róla, akkor nem lehet megvédeni. A harmadik privilégium az a 105. cikk harmadik bekezdése értelmében, tehát az alkotmányról van szó, a letartóztatás, fogvatartással szembeni védelem. Itt eléggé széles körül az értelmezés. A fogvatartás minden fajta szabadságvesztést, szabadságtól való megfosztást jelenti. Oda tartozik például a motozás is. Ebben az esetben az adott háznak kell engedélyt adni a letartóztatásra. Egy kivétel van, hogyha valakit inflagranti találnak, vagy az eljárást akadályozza, akkor a szenátus vagy a képviselőház jóvágyása nélkül is tartóztatni. de kérhetik azonnali szabadon bocsátását. Az utolsó fajta privilégium Privilege. Uh... Az alkotmány 105. cikke harmadik bekezdése tartalmazza ezt a privilégiumot. Ez 97-ben született, mint újfajta privilégium. A szenátus vagy a képviselőház kérheti a büntetőeljárás felfüggesztését, amely egy képviselő vagy egy szenátor megválasztásának napja előtt indult be. Ez az egyetlen eset, amikor meg lehet védeni az immunitást Lengyelországban, vagyis ha a választás előtt beindult büntető eljárás egy olyan személy ellen, akit szenátornak vagy képviselőnek választottak, folytatódik, kivéve ha a szenátus vagy a képviselőház azt kéri, hogy ezt függesszék fel. De pillanatnyilag erre még sosem volt példa. Néhány szót hadd szóljak akkor az eljárásról. Először is, ami a mentelmi jog felfüggesztését illeti. Három esetben lehetséges mindez. Először, ha egy képviselő a mandátumon keretén belül lép fel, és ha cselekedetei harmadik fél jogait sérték. Akkor lehetőség van arra, hogy az adott ház jóváhagyásával eljárás induljon ellene. Az úgynevezett formális mentelmi jogot is fel lehet felfüggeszteni, feltéve, ha egy adott képviselő kéri, hogy tehát ő maga kéri, hogy ne ö, élvezhesse ezt a jogot. Ezek azok az esetek, amiket említettünk, tehát a fogvatartás például, vagy letartóztatás. A mentelmi jog felfüggesztése minden esetben hasonló, mint eljárás. Három lépésben történik. Először a szenátus vagy a képviselőház elnökének meg kell vizsgálnia a kérelmet, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet, bizonyos hivatalos elemeknek ebben szerepelniük kell, és az elnöknek meg kell vizsgálnia azt, hogy minden feltétel megvan-e. Amennyiben igen, az elnök a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet az illetékes szakbizottságba küldi, és a parlamenti bizottságnak ajánlást kell készíteni a plenáris elé. Aztán jön a szavazás, hogy lesz-e felfüggesztés, avagy sem. Tehát ez a harmadik lépés, nincs vita, állásfoglalás születik a mentelmi jog felfüggesztéséről, abszolút többségre van szükség. A képviselőházban 460-ból 230 szavazatra van szükség, a szenátusban 100-ból 51-re. Ami a mentelmi jogról való lemondást illeti, ez szuverén joga a képviselőnek, a parlamenti szakbizottság megvizsgálja az esetet, és aztán a szenátus vagy a képviselőház elnöke tájékoztatja a képviselőt, hogy született egy ilyen kérés, ezt követően maga a képviselő vagy a szenátor is lemondhat erről. Van egy új eljárás, a jelenlegi gyakorlat eredményeképpen. 2015. júliusában fogadták ezt el. Ez kizárólag ö, egyes illegális tevékenységekre vonatkozik. Például a kisebb bűncselekményekre, a gépkocsi vezetés esetén a sebességkorlátozás túllépése, ahol büntetést kell csak fizetni, Csak azt szeretném még elmondani, hogy ez miért valódi siker nálunk. Ami a büntető eljárások felfüggesztését illeti, a hivatalos beiktatás napját megelőző esetekre. Egy szenátusban, hogyha ezt kérik, a szenátorok háromötödének kell ö, ö, támogatnia. Néhány szót engedjenek meg a gyakorlatról. Kettőzer és 15 között módosították az alkotmányos szabályokat. Azóta ez a jog mindenfajta immunitásra vonatkozik. A 97-es alkotmánynak megfelelően. A legfontosabb jellemző az, hogy nagyon sok esetben kértek mentelmi jogi felfüggesztést, és 90%-ában az eseteknek a közúti szabálysértésekről volt szó. Minden képviselőnek tehát lassabban kell vezetnie egész egyszerűen az utakon. Ugyanis tényleg itt a sebesség korlátozás túllépéséről vagy gyorshajtásról van szó az esetek legnagyobb részében. Most minden ilyen esetben nem a parlamentnek kell megvizsgálni az esetet, a képviselő egyszerűen csak elismerheti, hogy túl gyorsan vezetett, és kifizeti a büntetést. Az összes többi esetben körülbelül 70 állásfoglalás született, és minden esetben felfüggesztették a mentelmi jogot. El kell mondanom, hogy a szavazatok eredménye független attól, hogy az érintett képviselő milyen politikai színben szerepel. Vannak olyan kollégáim, akik nem igazán értenek egyet velem. Ők, szerintük politikai kérdésekről is van szó, én nem így látom ezt. A szenátusban, ahogy látják, ez alatt a 12 év alatt nem került sor parlamenti mentelmi jogi felfüggesztése, azonban született 11 állásfoglalás. Itt a képviselőházhoz képest sokkal alacsonyabbak a számok. A legsúlyosabb eset 2004-ből és 2006-ból származik. 2004-ben egy képviselőnek felfüggesztették a mentelmi jogát, mert azzal vádolták, hogy súlyos bűncselekményt követett el, korrupciót. 2006-ban volt egy hasonló eset, amikor egy képviselő szexuális erőszakos bűncselekmény miatt erőszakos nemi közösülés bágyával illették, illetve emberrablással, de aztán úgy tűnt, hogy a legtöbb vád alól felmentették, csak egyetlen egy maradt. Köszönöm szépen. Prawnej Parlamentu Europejskiego z powodu zmiany Nos, először is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülünk annak, hogy a lengyel jogról is beszélhetünk itt a bizottságban, hiszen hiszen a lengyel képviselők nem fizethettek eddig a hajtásért. Most pedig szeretném fölhívni a figyelmüket, bár nem konkrétan önökhöz szólok, hanem inkább a képviselő kollégákhoz. Egészen mostanáig nem változtattuk meg a lengyel jogszabályokat. És így nem tudtuk uh, harmonizálni a jogszabályokat. A csak uh, eset 2004-2009 volt, között volt képviselő toncsak uh, úr, és a parlamenti mentelmi jogát kért, kérték, hogy ez felfüggesztésre kerüljön, és ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor a plenárison tárgyaltunk egy, egy nemzeti mentelmi jog felfüggesztésének kérdését. Miért? Azért, mert az európai képviselők, illetve a nemzeti képviselők eddig nem voltak egyenlőek a törvény előtt, legalábbis ami Lengyelországot illeti. 2004-ben, illetve akkor tárgyaltuk ezt a kérdést, az, az akkori alkotmány volt az egyik mérvadó jogi szöveg, de több szöveg is foglalkozott ezzel a kérdéssel, például a korrupció elleni harc kapcsolatos dokumentum, itt az európai parlamenti képviselőkről beszélt a szöveg, és eddig a közérdekű dokumentumok szolgáltak alapul. Azonban a lengyel a lengyel parlamentet arra kérték, hogy tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy a nemzeti képviselők egyenlő jogokat élvezzenek a parlament, az európai parlamenti képviselőkkel, illetve egyenlő bánásmód érvényesüljön. Tehát annyit akartam mondani, hogy voltak még a közelmúltban is problémák, most pedig a németországi esetet fogjuk megvizsgálni Filip Austerman úr segítségével, aki a Mentelmi Jogi Bizottságban dolgozik, a Bundestagban, megadom neki a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők és mindenki, aki itt van ma a teremben. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy elmagyarázhatom ne, önöknek a németországi immunitás jogot. Igazából nem egész Németországról szeretnék beszélni, hanem csak a Bundestag képviselőinek immunitásáról. Hallgattam az előadásokat, és nagy örömmel állapítottam meg, hogy nagyon sok a közös pont Európában, az immunitás jog területén. Nagyon sok közös pontja van ezeknek a jogi aktusoknak, <clears throat> illetve az eljárások is nagyon hasonlóak. Amikor a szejmes kollégát hallgattam, akkor nagyon sok minden visszaköszönt rám. Kezdjük. Az alkotmányjal. A német alkotmány 46-os cikkeinek első bekezdésében, illetve a második bekezdés negyedik alrészében olvashatunk az immunitás jogáról. Először a büntetlenséget tisztázza, amely azt jelenti, hogy teljes mentességet élvez valaki, hogyha a frakciókon, a plenárison vagy a szakbizottságokban vélemény nyilvánít egy képviselő. Ez alól kivétel a pocskondiázó megjegyzések, például nem igazságon vagy tényen alapuló kijelentések. A Bundestagban az alakuló üléssel kezdődik mindenkinek a mentelmi joga. A büntetlenséget azt nem lehet megvonni a képviselőtől, tehát hogyha valaki a parlament előtt valami olyan kijelentést tesz, ami egyébként büntethető lenne, akkor attól nem lehet megvonni a büntetlenséget. Ez polgári és büntető jogi következményektől is mentesít. Az alkotmány szerint a kijelentések mentesülnek, tehát büntetlenek, ezek lehetnek gesztusok is például, de az olyan tevékenységek, mint a lögdösödés, pofoszkodás és ütések, azok nem biztosítanak büntetlenséget. Aztán van egy úgynevezett büntetőpénz kirovás, egyébként ezt nagyon sokan megkérdőjelezik, de ezt az elnök rendelheti el. Aztán a büntetlenséget, tehát ahogy mondtam, nem lehet megvonni. De tudok például mondani egy példát, ahol konkrétan ez volt a bírósági ítéletnek a témája. Az opozícióban volt egy képviselő, aki a kurd pesmergák támogatására felmutatta a PKK pártnak a szimbólumát, csak hogy Németországban a PKK kurt párt betiltott, és ezért a szimbólumának a használata az jogellenes. De akkor ezt meg kellett vitatni, hogy ez egy kijelentés, vagy egy cselekmény. Az az ítélet született, hogy ez egy kijelentés a képviselő részéről, és ezért büntetlenséget élvez. Ez lett volna a büntetlenség. Most az immunitásról, a mentességről. A Bundestagban az alkotmány 46-os cikkének második, negyedik GG bekezdése azt mondja ki, hogy büntetőjogi eljárásban felelősségre lehet vonni egy képviselőt, vagy le lehet tartóztatni, ha megvonják a mentességét. De kitétel az, és a lengyel kolléga már említette, hogy azon a napon, vagy a következő napon kell letartóztatni a képviselőt, amikor elkövette a cselekményt. Minden egyes büntetőjogi eljárás, vagy letartóztatás, vagy bármiféle személyi szabadságjog korlátozás azonban előfeltételező, hogy a parlament megvonja a mentességet, ezt a Bundestag elnöke rendelheti el. Volt egy gyakorlati esetünk is nem régen. Itt az elnök és az összehívottak együtt döntik ezt el. A 46-os cikk illetve a Bundestag eljárási szabályzatának 107-es cikke azt mondja ki, hogy a mentesség a választási időszak után kezdődik, de van ennek előtörténete, ezeknek a jogszabályoknak tartalmi változtatására évtizedek óta nem került sor. Az első ilyen döntés a plenáris ülés a Bundestagnak, amikor a mentesség érvénybe lép, aztán utána, ha valakinek az immunitását megvonják, akkor van erre egy külön szakbizottság, amely ezt megvizsgálja ezt. Nos, hogy néz ki ez az eljárás? Az immunitási jog nek az a lényege, hogy a Bundestag működését biztosítsa. Ezt már hallottuk többször, ez nem az egyes képviselőknek eh, egy privilégiuma, hanem arról van szó, hogy a parlamentnek a parlamentári tevékenységét eh, védjük, mint alkotmányozó ülésnek. Ez egy történelmi hagyomány, illetve szétválasztja a hatalmi ágakat. de a kérelem a mentesség megvonására az nem a Bundestagtól indul, de a döntést a Bundestag hozza meg, hogy vajon a mentességet felfüggesztjék-e. Ha a Bundestag ahhoz, hogy a Bundestag dönthessen, ahhoz szüksége van minden egyes bizonyítékra, eljárási anyagra, vagy ké, ha valaki, például a bíróság kéri a képviselőnek a kiadatását. Aztán még más esetekben is lehet erről szó, például, hogyha orvosok és építészek esetében a közjogi eljárásokat megsértik, vagy például túl nagy adósságuk van. Más és másféleképpen történik az eljárásnak a kezelése, alapvetően az eljárásra lehetőséget nyújt mindig a Bundestag. Aztán van egy államügyész, aki kérelmezi az immunitás megvonását ennek a személynek kapcsolatban a Bundestag elnökével, és ugyanakkor tájékoztatnia kell az érintett képviselőt is különben megóvhatja ezt. Van egy külön kitétel, Általában a német jog szerint a gyanúsított gyanúsítottat nem tartóztatják le azonnal, nem így a képviselők esetében, félve a bizonyítékok megsemmisítésétől. Aztán van egy 48 órás határidő, amit meg lehet hosszabbítani, például, hogyha ünnepnap van, vagy hogy ha hétvége, és utána megszületik a döntés, az elnök közli ezt, és hogyha úgy dönt a parlament, hogy még cselekedniük kell, akkor tovább folyik az eljárás, például koordinátorok esetében. A koordinátoroké a feladat egyébként, hogy tájékoztassák az érinteteket. Általában az immunitás jogával a megválasztás pillanatától kezdve élhetnek a képviselők, de vannak bizonyos kivételek, hogy mikor nem, például letartóztatás, vizsgálati fogság esetében, vagy például házkutatási parancs, ha érvényben van ellenük, akkor nem élhetnek ezzel. Mondjuk valamilyen, valamelyik képviselőt le kell tartóztatni, akkor a főgyész, az igazságügyminiszter vagy az igazságügyminisztériumban lehet kérelmezni azt, hogy vonják meg a mentességi jogát, ezt a Bundestag kivizsgálja, de nagyon fontos, hogy nem kérnek bizonyíték értékelést, ezt még a képviselők sem tudják mindig, de a bizonyítékokat itt még nem értékelik aztán a plenárison kihirdetik, hogy megvonják-e az érintett képviselő mentességét, gyakorlatilag az történik, hogy a szakbizottság tanácsot ad, és utána a plenáris szavazásra bocsátják ezt a mentesség megvonását. Aztán amikor ez az ítélet megszületik, akkor a Bundestag nem azt állapítja meg, hogy bűnöse a képviselő vagy sem, hanem csak azt, hogy a mentességre jogosult vagy sem. Hogyha például éppen, hogy megválasztották a Bundestag új tagjait, és még ez a bíráló szakbizottság nem állt fel, akkor a határidő módosulhat. Aztán például ha valaki a közlekedési szabályokat, illetve az úgynevezett bagatell ügyekben úgynevezett előzetes döntés lehet hozni. Ez egy egyszerűsített eljárás, az egyszerűsített eljárás hasonló módon folyik, mint az előbb ismertetett, de igazából írásban történik, akkor fogadja el a Bundestag, ha hét napon belül nem emel panaszt az érintett egyén. Miután a Bundestag egy előzetes döntés, vagy a szakbizottság ítélet alapján dönt, és úgy dönt, hogy megvonja a mentességi jogot, akkor lehet kimondani azt, hogy megvonták, felfüggesztették az érintett képviselő immunitását. De a képviselőnek továbbra is vég, részt kell vennie a Bundestag munkájában, és hagy mondjak még néhány ö, ö, megjegyzést. A Bundestagnak a feladata mindig, hogy kiértékelje ezeket a mentességi kérdéseket. Igazából a képviselők értékelése sohasem úgy történik, mint egy átlagos állampolgárét. Mivel a egy kivétel ezért, hogyha a képviselő, mint egyszerű állampolgár tesz egy sértő megjegyzést, akkor nem lehet ellene automatikusan eljárást indítani. Sajnálatos módon az előadó olyan sebességgel olvassa az írott szöveget, hogy ez követhetetlen a tolmácsok számára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 ez a szakbizottság kötelezettsége. Vannak például olyan eljárási elemek, amelyeket nem kell jóvá hagyatni a Bundestagnak, például a Bundestagban a képviselő által használt iroda átkutatása, vagy például, hogy ha sebesség túllépést követel a képviselő, a vérvétel, ehhez nem kell külön immunitás felfüggesztés. Aztán az immunitás jogon kívüli eljárások. Hogyha tanúként szerepel, elnök félbe szakítja, megtenni, hogy lassabban beszél? Köszönjük. Also noch einmal. Äh, hinweisen möchte ich noch auf Regelungen, die mit der Immunität zusammenhängen. Ugyan akkor szeretnék arról beszámolni, hogy ha nem az immunitás jogához kapcsolódik az eljárás, mi történik. Például, ha tanúként szerepel egy ülés napon valamilyen ügyben a képviselő. Minden egyes bundestági képviselő az alkotmány 46-os cikkének megfelelően megtagadhatja a tanúskodás jogát. Például, ha információja van egy képviselőnek, vagy látott egy cselekményt, megtagadhatja a tanúskodás jogát, illetve nem kell ö, nyilatkoznia. Hát én remélem, hogy annak ellenére, hogy ilyen gyorsan mondtam el a mondani valómat, érthető volt. Köszönöm szépen. Dankeschön, Herr Austermann. Köszönöm szépen, Austerman úr. Tłumacze twierdzą, że trochę za szybko, namęczyli się bardzo. Tłumacz... Köszönjük szépen ezt az átfogó prezentációt. A tolmácsok sajnos arról szolgáltak be, hogy elég gyors volt a felolvasása, és így nehezen követhető. Mégis köszönjük szépen, hogy a német helyzetről beszámolt, most pedig olasz kollégánknak, Márkó Szerezi úrnak adom meg a szót. Az olasz képviselőházból tessék öni a szó. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, distinguished colleague. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Tisztelt elnök úr, és üdvözlöm a neves szakértőket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én is szólhatok ezen a mai konferencián. Nem szeretnék nagyon sok kérdésre kitérni, hiszen az írásos anyagomat benyújtottam, az átfogó, javaslom mindenkinek, aki álmatlansággal küzd. Hartúrnak külön köszönettel tartozom, mert utalt egy olasz bírósági esetre, és így nekem ezt nem kell megtennem. Szeretném azonban pontosítani, a forrásaim szerint nem egy falovacskát küldtek az adott személynek, hanem egy háromkerekű biciklit, ebben az adott Kordova ügyben. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni az előadásomban. Az egyik a sértethetetlenségi szabály, Megpróbálok gyorsan megpróbálom gyorsra, rövidre fogni a hozzászólásomat. Nézzük tehát ezt az első kérdést, a sérthetetlenség kérdését. Fölmerül maga az a kérdés, hogy mi a parlamenti funkció, a parlamenti pozíció, hiszen ahogy ma délután már többektől hallottuk, van egy szélesebb körű értelmezés, és minél szélesebb ez a definíció, annál szélesebb a mentelmi jog értelmezése is. Minél szélesebb a mentelmi jog hatásköre, annál nagyobb az esélye annak, hogy az emberi jogi egyezmény hatodik cikke nem érvényesül, illetve azt megsértik. Ezt hallottuk az előző felszólalóktól is. Tapasztalataim szerint különböző képpen vizsgálhatjuk ezt a kérdést. Lehet, hogy önöknek is a nézőpontjukat meg kellene változtatni, és meg kellene nézni azt, hogy ezeket az ügyeket hogyan lehet a bíróság előtt rendezni, hiszen hiszen akár Európai Parlamentről, akár a nemzeti parlamentekről legyen szó, amikor van egy felelősséggel kapcsolatos panasz, vagy bármilyen más panasz mondjuk egy média egy média megjelenés kapcsán, ahhoz, hogy az ember meg tudja magát védeni a bíróság előtt, ahhoz jogásznak kell lennie. Természetesen a jogszabály kimondja, hogy a nem megfelelő jogszabályokat és nem megfelelő kielentéseket büntetni kell. A valós probléma a következő, minden kritika, minden kijelentés után az adott képviselőt bíróság elé citálják. Tehát a megoldás nem igazán az, hogy nagyobb döntéshozatali hatáskört adjunk a parlamentnek, hogy a mentelmi jogot érvényesítse egyes adott esetekben, hiszen általában egy politikai testület hoz ezzel kapcsolatban döntést, hanem egy olyan szabályt kellene foganatosítani, amely keretében büntetés jár, ahogyha alaptalanul és nem megfelelően visznek bíróság elé embereket. Az én tapasztalataim azt mutatják, hogy általában nem megalapozott esetekről beszélünk, és nagyon gyakran pusztán véleménynyilvánításról van szó. Természetesen az olasz parlamentben gyakran előfordul, hogy egy képviselő elég súlyosan megsért egy harmadik felet. Az általam benyújtott dokumentumokban több esetet felsorolok. Van egy olyan eset, amikor egy kép, képviselő egy ö, egyetemi kérelmet nyújtott be, amelyet elutasítottak, mert a bizottság úgy döntött, hogy ez a képviselő eh, nem volt jogosult, vagy nem volt megfelelően minősített ahhoz, hogy, hogy eh, erre, ehhez, erre az egyetemre kerüljön, és aztán a képviselő ezt a média előtt, eh, média előtt megtárgyalta. A parlament mentelmi jogot adott ennek az adott képviselőnek, és az alkotmánybíróság pedig ezt elutasította. Ami a szólásszabadságot illeti, az olasz alkotmány 63. cikke írja ezt elő, illetve a Bill of Rights 9-es cikke az angol hagyomány alapján. Szeretnék még egy problémát felvetni. Az olasz parlamenti gyakorlatban van egy klauzula, az úgynevezett Wild App klauzula. 93 óta az ügyészségnek nincs szüksége a szenátus jóváhagyására ahhoz, hogy vizsgálatot indítson egy adott parlamenti képviselővel szemben azonban vannak olyan konkrét, felsorolt szegmensek, eljárások a nagyobb vizsgálat keretében, amelyek esetében engedélyezésre vagy jóváhagyásra van szükség. Ezek közé tartozik lehallgatás is. A legtöbb tudós, aki ennek utána nézett, elég furcsának találja ezt a helyzetet, hiszen a lehallgatás egy vizsgálati forma, vagy egy olyan vizsgálati forma, amely természetesen titkos az érintett személy előtt, tehát ez nem tud róla. És természetesen a képviselők telefonját nem lehet lehallgatni. A probléma a következő. Az évek során fölmerült egy ehhez kapcsolódó kérdés, ami a közvetett lehallgatás kérdése. Ugye a józanész alapján azt mondhatjuk, hogy a két ember közötti beszélgetés ugye két embert érint, definíció szerint. Ez nyilvánvalónak tűnik, de tulajdonképpen nem az. Tehát amikor valakit lehallgatunk, akkor legalábbis két embert hallgatunk le, tehát azt, akit le akarunk hallgatni, illetve azt is, akivel az általunk lehallgatandó személy beszél. A lényeg tehát a következő. Mi történik akkor, hogyha a másik személyt hallgatjuk le, és annak a személynek a telefonján egy olyan beszélgetést hallunk, amelyben részt vesz egy képviselő. Itt két alapvető választási, értelmezési lehetőségünk van. Az első, az olasz alkotmány értelmezése szerint, az első az, hogy bármit bármit is tegyünk, mindenképpen meg kell védenünk a képviselő beszélgetését. Tehát még akkor is, hogyha a másik ember szemben folyik eljárás, és bizonyítékokat gyűjtünk a másik személlyel kapcsolatban, mégis az a beszélgetés, amelyben a képviselő is részt vesz, nem használható fel bizonyítékként. A értelmezés, értelmezési spektrum másik végén a válasz az, hogy nem, hiszen a mentelmi jog csak a képviselőt illeti meg, a képviselőn keresztül az egész parlamentnek, ez azonban nem szolgálhat egy harmadik fél előnyére, pusztán azért, mert az a harmadik fél képviselővel beszélget. Tehát az olasz gyakorlat tulajdonképpen a két értelmezési alternatíva között elakadt, néha nagyobb súlyt kap az a tény, hogy a beszélgetés egy képviselő és egy harmadik személy között zajlott le, és ez bizonyos értelmezés szerint megakadályozza azt, hogy a bíróság ezt az adott bizonyítékot figyelembe vegye. Másik oldalról pedig ott van az az értelmezés, hogy nem engedhetjük meg, hogy a mentelmi jog olyan személy előnyére szolgáljon, aki nem képviselő, és nem kellene semmilyen privilégiumot élveznie. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ah, grazie. Signore. Köszönöm szépen, Cseráze úr. Akkor a szakértői eladások második körének végére értünk, van még egy kis időnk, hogy mindezt megvitassuk, hogy ezt mecserét folytathassunk, vagy kérdéseket tessünk fel. talán az előadások alapján, a három országban bevett gyakorlat alapján, esetleg Németország, Lengyelország vonatkozásában még bővíthetjük ismereteinket, bár Olaszországról tényleg nagyon sok részletet hallottunk. Rendkívül érdekes volt, hallottunk példákat, és például a lehallgatások nagyon érdekesek voltak. Önöki a szó, parancsoljanak! um, Robert Bray, head of unit of the... A jogi szolgálati szakbizottság elnöke nevében Vossz úrat képviselem, és az ő kérdését teszem fel. Először is azt kérdezi, hogy nem lehet elképzelni azt, hogy ne kezdjenek parlamenti immunitási eljárást olyan, ért, olyan esetekben, amikor egyetért a képviselő, hogy felfüggesszék a mentességét, például a közlekedési jogsértések esetében. A második kérdés? Hogyha van egy európai parlamenti képviselő, akit azzal vádolnak, hogy mielőtt megválasztották a parlamentár képviselőnek, elkövetett egy büntényt, és nem volt egy nemzeti parlamentnek a tagja, vagy ha az volt, nem élvezett mentességet, akkor mit tegyen? Köszönöm. Ki szeretne válaszolni? Megint csak Nagyon érdekesnek tartom, hogy a közlekedési jogsértések ennyire fontosak. A római polgármester ezt nem tartaná ennyire viccesnek, de most lemondott. Korábban már elhangzott. Az immunitás az nem a képviselő előjoga, és nem az övé, hanem az egész házé. Ezért én nem támogatnám azt, hogy oldalúan lemondjon valaki a mentességi jogáról. Olaszországban, hogyha valakit megbüntet vezetés közben a rendőr, az nem egy bűn tett. Aztán A második kérdés korábbi bűn elkövetést illetően. Igazából a megválasztás előtt. A jelenlegi alkotmányos rendszerben szerintem egyikünk országában sem lehetséges, hogy kaphatna mentességet ez a képviselő. Nem élvezhet védettséget, hiszen nem a képviselői feladatai teljesítése közben követett jogsértést. De ha a beleegyezésétől függ a büntetőjogi eljárás, például Olaszországban bele kell egyezni a vádlottnak az eljárásba, akkor védelmet, mentességet élvezhene, hiszen a beleegyezése, független attól, hogy mikor és hol követte el az adott büntényt. Thank you very much. Do somebody else to wish to, to add? Köszönöm. Valaki? Mr. Ostermann, bitte. Ja, ich kann mich den Ausführungen des italienischen Kollegen nur anschließen. Az olasz kollégához csatlakozom. Ez a parlament privilégiuma nem egy egyéni. Ezzel sem értem annak, hogy jogot adjunk a parlamenternek arra, hogy le mondjon a mentességéről. Aztán van itt egy még egy probléma, ha lenne egy ilyen joga, akkor meg lehetne zsarolni ezzel. Azt a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mielőtt képviselővé vált, bűntényt követett el, legyen akár melyik parlament tagja is. A német jog szerint a immunitás a képviselőség idejére vonatkozik. Csak arra az időszakra vonatkozik, amikor képviselő egyébként nem védi. A parlament azért ad immunitást valakinek, hogy a parlament ülésezhessen és végezhesse a munkáját. Úgyhogy ha ilyen jogsértés következett be, csak akkor élvezhet mentességet, ha akkor képviselő volt. Elnök, köszönöm. Igen. Az első kérdést, illetően, hogy lemondhat-e valaki a mentelmi jogáról. A brit példa. A britek próbálkoztak ezzel. Nem régen. A hírnévrontási jogi aktus 16-os cikkébe változtatás került, mi szerint lemondhatta a mentemi jogáról egy képviselő annak érdekében, hogy lehetővé tegye, hogy a parlamenti munkában az ő ügyét is kezeljék. Mert gyakran előfordult az, hogy korábban ezt nem tehették meg. De ez a módosítást nagyon kritizálták. Azért, mert Austerman úr is már említette, hogy így potenciálisan zsarolhatóvá válik a képviselő, tehát hírnévrontásnak van kitéve a közvélemény szemében, ha nem mond le a mentelmi jogáról. Aztán a második ok, hogy mi történik akkor, hogyha egy parlamenti képviselőre, hogyha egy parlamenti képviselő kapcsán sérül az egész parlamenti munka. Mert hogyha több parlamentert érint a vád, és többőjüknek is le kellene mondani a mentelmi jogról, de közben vannak olyanok az érintettek között, akik nem akarnak lemondani róla, akkor ez egy nagyon problematikus helyzetet teremt. Ezen kívül a parlamenti mentelmi jog a parlamenthez tartozik, nem a képviselőhöz. Én úgy tudom, hogy egyetlen Parlamenten sem az egyénnek a joga. Nem. Szerintem ennyit okonnál. Köszönöm szépen. Um, excuse me, Mr. Chairman, if I ask for the floor again. Elnézést, elnök úr, ha ismételten szót kérek. Hard úr nagyon fontos kérdést vetett fel. Egyes országokban és alkotmányokban a felelősséglevonás hiánya, vagy büntethetetlenség nem csak a, e, e, ilyen része van, hanem van egy bizonyítás része is. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor a, a Bill of Rights 9. cikke értelmében senki a képviselők közül nem fognak ö, kérdések keresztés tűzébe állítani, Bél úr azt mondta, és elnézést, hogyha nem jól tudom, a, hogyan működik a brit rendszer, de az Egyesült Államokban ez a question szó olyan értelmet is kapott, mint a bizonyíték eh, privilégiuma a bíróságban. Tehát parlamenti beszédeket, dokumentumokat nem lehet felhasználni bizonyítékként a bíróságnál. Teljesen mindegy, hogy ki ellen akarják ezt felhasználni. Tulajdonképpen van ez a híres eset, Johnson Louisianából, egy képviselő néhány évvel ezelőtti esete, aki a kongresszusban az FBI ö, irodakutatásának áldozata lett, az irodáját ö, átkutatták, a dokumentumait, és a legfelsőbb bíróság, de tulajdonképpen nem is a legfelsőbb bíróság, hanem egy kerületi bíróság úgy határozott, hogy ezt a bizonyítékot nem lehet felhasználni a bíróság előtt végül is korrupcióért, meg csalásért elítélték ugyan, de másfajta bizonyítékok alapján. A kerületi bíróság és a legfelső bíróság nem volt hajlandó foglalkozni az ügyjel, és hogyha a legfelsőbb bíróság így jár el, az azt jelenti, hogy így marad a helyzet. Ez azt jelenti, hogy ebben a rendszerben ugye bizonyíték aspektusa is van ennek. Nem csak a saját személyes felelősségre vonás ö, része működik ennek. Köszönöm. Tessék, parancsoljon. Nagyon köszönöm. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni a két kérdéshez. Az első a kisebb esetek vonatkozásában a, az immunitási esetek beindítása vagy sem volt a kérdés. Lengyelországban, ahogy említettem, egy képviselő visszavonhatja immunitásának egy fajtáját. És az alkotmánybírók ezt rendkívül módon kritizálták, mondván, hogy ez gyengíti az immunitást és a képviselőt kényszeríteni lehet arra, hogy vonja vissza privilégiumait. Ez az elmélet. A gyakorlatban azonban úgy tűnik, hogy ez eléggé hasznos megoldás, és azt mondanám, hogy a kisebb e, esetek 99%-ában a képviselők élnek is vele. Tehát visszaadják ezt a lehetőséget. Már említettem a közúti esetet, Körülbelül 105 ilyen jellegű esetünk volt ebben a negyed évben, és ezek közül csak egyetlen egy esetben nem mondott le a mentelmi jogáról a képviselő. Úgyhogy azt mondanám, hogy az esetek zömében maguk a képviselők is szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. A második kérdés egy európai képviselő választása előtti eseteire vonatkozott. Az eset dátuma nem lenne fontos a lengyelek esetében, hanem az, hogy az állam hogy lépett fel. Abban az esetben, ha hivatalosan elítélték a választások dátumát megelőzően, akkor a 105. cikk E bekezdését alkalmazzuk, és folytatódik az eljárás, addig, amíg a parlament meg nem védi az immunitását az illetőnek. Ha viszont az úgynevezett in-rem e, stádiumba kerül az eljárás, akkor a parlamenti képviselő választások után történő hivatalos vád alá helyezése esetében fel kell függeszteni a mentelmi jogot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Giuseppe. Csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Ahogy megmagyaráztuk, én is, ön is, vagy te is, elnök úr, mert tegeződünk, hogy Európa rendelkezhessen ezzel a speciális immunitási státusszal. A, az ajánlásnak ilyen történelmi okai vannak, mert ugye ez a parlament lehetőségéhez kapcsolódik. Teljesen mindegy, hogy milyen esetről van szó, kicsiről vagy nagyról. Én nem vagyok szakértője a védelemnek, mint ahogy te, hogy hogyan lehet ezt a képviselők privilégiumaira alkalmazni, tehát a lényeg az, hogy magát az intézményt kell védeni, és az egyes képviselők ennek részei. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég csak visszatérni a régi eszmecserére, amit folytattunk részleteibe menve ebben a témában. Ha egy kicsit kiterjeszthetném itt a vitát, amikor az egységes pénzről, az euróról volt szó, én, aki az intézményes egységben hittem, és azt gondoltam, hogy egy pénz, egy egységes pénz segíthet a politikai Európa kialakításában. Bardzo dziękuję. To już prawie zabrzmiało jak podsumowanie. Bardzo Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ez már akár ö, konklúzia is lehet annak, amit eddig hallottunk. Sok mindent hallottunk, és tulajdonképpen ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Egyetlen egy a probléma, amikor itt az immunitásról van szó, az Európai Parlament jogi szakbizottságában gyakorta választást sok, sokat követően nem igazán látjuk a folyamatosságot a munkánkban, és mindig nulláról indulunk, amikor az immunitásról van szó. Úgyhogy rendkívül hálás vagyok a titkárságunknak, mert egy útmutatót készítettek a képviselők számára, hogy tudják, hogy milyen kontextusban helyezzék el ezt a dolgot, mert tényleg bonyolult a helyzet. Hogy a partament sértetetlenségét meg tudják védeni. De ugyanakkor tiszteletbe kell tartani minden európai parlamenti képviselő tevékenységét is. Köszönöm szépen, köszönet szakértőinknek, rendkívül érdekes dolgokat hallottunk tőlük. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy részt vegyenek ebben a workshopban. Köszönet a politikai osztálynak, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik itt az Európai Parlamentnél. Köszönet, hogy segítettek nekünk ezt a mai rendezvényt megszervezni. Most már csak annyit szeretnék még elmondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználhassuk azt a sok információt, tapasztalatot, amit önöktől szereztünk, annak érdekében, hogy még messzebb mehessünk, és intelligensen járhassunk el a továbbiakban. Köszönöm szépen! Thank you. Most interesting. Right.